ülésünket folytatjuk. Először egy közleményem lenne. Tegnap hét halára ítélt embert kivégeztek Szaudi-Arábiában. A nemzetközi államközösségnek a tiltakozását és a parlament tiltakozását semmibe vették a szaudi hatóságok, és ezzel az Európai Unió alapvető értékeit